mai és kollégáim nevében ezt a, a ismeretet, tényt e, itt nyilvánosan is közé tenni, és kérni a kollégákat, hogy tapsolják meg az angol uralkodót. Köszönöm szépen. Igen, amit mond, az tény. És erről majd lesz még szó itt az Európai Parlamentben. Nos, el kéne fogadnunk a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. Mindenki megkapta. Van-e bárkinek megjegyzése? Nem látok jelentkezést. Akkor egy elnöki közlemény következik. A tanácstól kaptam egy